Messieurs, un peu de silence. Hölgyeim és uraim, egy kis csendet kérek. Uh, notre, notre réunion commence. Kezdjük ülésünket. Uh, je demande en particulier au, au public qui vient de plus en Különösen a közönségtől kérem, amely egyre számosabb, hogy kérem maradjanak csendben, némi késésben vagyunk, mert koordinátori ülésünk is egy hosszúra nyúlt. Nagyon sűrű a napirendünk. A mai napirendünk számos pontból el. Megpróbálunk gyorsan haladni. Csütörtök délután van a miniplenáris napjai, tehát alig várjuk, hogy választóinkat felkereshessük. Egy kis csendet kérek. Látták a napirendet. Hogyha nincs észrevétel, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. A News dossziéban szerepelnek az elnök közleményei, ezekre nem szeretnék újra visszatérni. A hármas napi rendi pont Alors, on m'annonce, excusez-moi, au titre... Elnézést. A közlemények, az elnök közleményei között közölték velem, hogy mivel a is meghosszabbodott, ezért a cseh kabin csak 16 órától működik. Elnézést kérek cseh kollégáinktól. Másrésztről, ami a hármas napi rendi pontot illeti, tehát a korábbi ülésünk jegyzőkönyvének elfogadását illetően ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük szokás szerint, hogyha az ülés végéig nem érkezik erre vonatkozó észrevétel. Most pedig azt javaslom, hogy azonnal térjünk rá a szavazásra, azaz a tízes napi rendi pontra. Nadezda Nyenszki jelentéséről van itt szó. A bővítés politikák kritériumok és az EU stratégiai érdekei címmel. D'accord. Très bien. Voilà, vous avez votre liste de vote et on vous distribue. Tehát mindenkinek megvan a szavazólista, és a hatos számú szóbeli módosított most osztják ki, amelyet majd a jelentéstevő asszony az adott helyen be fog mutatni. Megkezdhetjük-e a szavazást? Mindenkinek megvan a szavazólistája, mindenkinek megvan a szavazókártyája. Okay. Monsieur Riquet n'a pas sa carte. Riquet úrnak nincsen meg a szavazókártyája, és Kálfin úrnak sem. Akkor ez sem is lesz. Oui, peut À la House of Commons, euh, entre le Labour et les Conservatives, euh, ils s'annulent. Bien. Alors, euh, nous commençons paragraphe. Kezdjük tehát meg az egyes bekezdéssel. A nagy E kompromisszumos ki van mellette. E kompromisszumos ki van ellene, ketten ellene, tartózkodás, nincs tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító, arra majd később visszatérünk, mert ezt az E kompromisszós részben lefedi, és hogyha a B kompromisszost is elfogadjuk, akkor ez majd lefedi ezt a kettes módosítót. Tehát akkor nem is kell ezzel foglalkoznunk. Nézzük a négyes módosítót. Egy kis csendet kérek. Négyes módosító, Garam Fem részéről jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene. Ketten tartózkodás, elfogadva. Hármas, Mölcer úr részéről, kompatibilis jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Senki. Mégis csak ketten. Ki ellenzi? Tartózkodás, elutasítva. Ötös, Paxos úr részéről kompatibilis ajánlástevő támogatja, ki van mellette, ki van ellene. Többség ellene van tartózkodás, a néppárt elszigetelődött. Tehát elutasítottuk hatos módosító, itt van egy szóbeli módosító, amelyet kiosztottak önöknek. Nagy Esda asszony kívánja ezt kommentálni. Uh, yes, um, we'll like... Igen szeretnék egy szobani módosítót beterjeszteni, amely világosá teszi azt a gondolatot, hogy az Európai Bizottság a kedvezményezettek gazdasági növekedését kell mérlegelje, hogy ne csökkenjen az drámaian a belépő rendszerek révén. A, a reál finanszírozás változását kell figyelembe venni az ország GDP-hez viszonyítva, és ez relatíve nem csökkenhet ez a gondolat kapcsolódik ahhoz a fogalomhoz, mi szerint amikor összevetjük a finanszírozást e, a kedvényezetek között, akkor a szokásos e, e, fő, egyfőre első indikátorokon túl más indikátormátrixokat is kell alkalmazni. Így a finanszírozás a rendszerbeli javításokat szolgálhatja, és ez mérhető például az intézményépítésben. A szóbeli módosító van azt javasoljuk, hogy cseréljük le azt a szövegrészt, a következőt. A kumulatív reál GDP növekedés a 2007-től 13-ig terő időszakban minden egyes kedvezményezett országra vonatkozóan, kivéve Horvátországot, 10 és 30 között kell mozogni. Ezt leváltanánk azzal, hogy az általános programozott IPA támogatás aránya minden ország GDP-re vonatkozó arányában nem lehet alacsonyabb, mint hogyha reál adatok szerint 2007-13-ban az adott kezérzett országban a denominátor növekedett volna. És törölnénk azt a lábjegyzet is, hogy a saját bestések alapján, melyek alapja a DG Budget számadatai és előrejelzése a tagjelölt országokra vonatkozóan, ezen túl előrejelzések a tényleges növekedésre kapcsolódóan azon jelentéseket támaszkodva, amelyeket független előrejelző intézmények adtak le. Ezt tehát törölnénk, mint lábjegyzetet. Merci, Nadezhda. Karl Haglund a demandé la parole. Köszönöm, Nadezhda. Karl Haglund kért szót. Elnök úr, csak egy dolgot. Szóbeli módosítókkal nagyon nehéz bármit kezdeni, amikor most kapjuk meg a szavazáskor, az árnyék előadónk sem látta korábban, így tehát nem tudjuk támogatni, mert egész egyszerűen nem tudjuk megítélni. Jónak tűnik, de egyszerűen nem vagyunk a teljes tudás birtokában ahhoz, hogy eldöntsük. Köszönöm, értem, Görán. Elnök úr, az én hibám. Vállom a felelősséget, szerettem volna az eredeti szöveget megváltoztatni, és köszönöm Nagy Esdának, hogy fogadta a kérésünket, az eredeti szöveg kicsit nehezen érthető volt, az új szöveg jóval világosabb, de érdemi változást nem jelent, megnyugtathatom önöket, ezért természetesen támogatjuk. Bien, donc je soumets au vote. Akkor tehát szavazásra bocsájtom a hatos számú módosítót a szobrai módosítóval, ki van mellette. Ki ellenzi, a liberális frakció és néhány más tag, tartózkodás. Salvador tartózkodik Naranjo úrral, egy spanyol tartózkodás van, és lengyel. Et, et És francia. <laughs> you want to check? Okay, okay, okay, okay, okay. Ellenőrizni kívánják? Rendben, ellenőrizzük. Le, le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 Monsieur Riquet s'est abstenu. Riquet az úr tartózkodott, tehát ez nem változtat az eredményen. Tehát szoros többséggel elfogadtuk. Hetes módosító Mölcer úr részéről a jelentéstevő ellenzéki van mellette. Ellene tartózkodásra utasítva 8-as, Paxas úr részéről a jelentéstevő ellenzéki van mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 9-es, Görem Ferm, kompatibilis, ki van mellette, a abban ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás, a többség ellene, tehát elutasítottuk. 11-es Görem Ferm, a jelentéstevő mellette van, ki van mellette, ki ellenzi, ketten ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes, a jelentéstevő részéről, amely kompatibilis, ki van mellette. Ki van ellene. Tartózkodás. A többség támogatja. 12-es módosító, Nyenszki asszony részéről, ki van mellette, ellene, hárman ellene, tartózkodás elfogadva. B. Kompromisszumos a jelentéstevő részéről, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tehát ezzel a kettes módosító Gören Felm részéről, ez le van fedve a nagy A és nagy B kompromisszumosok által. Ugyanez igaz a 13-as módosítóra, tehát a 14-esre térünk át, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15-ös Gören Felm, amelyet a jelentéstevő támogat, ki van mellette, ellene, senki, tartózkodás elfogadva egyhangulag. Záró szavazás következik, elektronikus szavazás formájában. Megnyitom a szavazást. Riké úr mellette szavaz, egy pluszt majd hozzáteszünk, lezárom a szavazást, mindenki szavazott. 23 a mellette, ketten ellene és egy tartózkodással gratulálunk Nyenski asszonynak. Megérdemli a tapsot. Alors, euh, nous pouvons passer maintenant... Áttérhetünk a 11-es Il y a un virement. Napi rendi pontra egy átcsoportosításról van itt szó. Elnézést, Francesca Bálcáni a 9-es átcsoportosítással kapcsolatosan. Ho già presentato le richieste. mutattam az átcsoportosítási kérelmet a május 8-ai ülésen, tehát most szavazni kellene erről, hogy a bizottság kérelmének értelmében a hetes keretprogramra ezeket a forrásokat már nyár előtt fel tudjuk szabadítani, tehát itt átcsoportosítás van. Három esetben, a Recovery Plan esetében a bizottság arról tájékoztatott, hogy ezt alul végrehajtott volt, mert nagyon összetettek voltak a projektek. A hetes keretprogram esetében különleges kifizetési igény van még nyár előtt, tehát szabadítsuk fel ezeket a forrásokat az átcsoportosítás formájában, abban a formában, ahogyan ezt a bizottság javasolja. Elnök, köszönöm. Szalvador Garriga következik. Köszönöm, elnök úr. Én nem szeretném semmiképpen akadályozni az Európai Bizottság kifizetési menetrendjét, ám további tájékoztatást azért szükségesnek tartanánk. És kértünk is ilyet, arról, hogy a programok, amelyeket nem hajtottak végre megfelelően, ezeknek mi a sorsa, és mi, különösen mi a helyzet az esetleges túlfizetések helyzetekkel ezen programok kapcsán, melyek indokotá tették a transfer kérelmeket. A feljegyzésekben nincsen olyan részlet a programokról, amelyeket kértünk. Pedig érdemes volna ezeket megvizsgálni, hiszen amikor a, a visszafizetési tervet megvitattuk, amelyben benne volt sor, más sor és kategória, például a mezőgazdaságra eső előrányzatok közül jó néhány, akkor is kértünk pótlagos információt arról, hogy mi történt, hol a baj a e, visszatérítési tervvel kapcsolatban. Tehát világosan látható olyan helyzetek ezek, ahol a kiigazítás nem volt sikeres. Ha a jelentéstevő azt kéri, hogy igennel szavazunk, rendben van, ám a továbbra is kérjük ezt az információt. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss sagen, bis zu... Meg kell mondjam, utolsó pillanatig, utolsó mondatig azt gondoltam, hogy Gariga képviselőtársam azt fogja kérni, hogy utasítsuk el ezt a, ezt a transfert ö, aztán végül is nem. Ám mindenképpen fontos gondolatot vett fel, hogyha nem kapjuk meg a kellő információt, akkor nem látjuk, miért nem működnek az egyes programok, holott pontosan kéne tudnunk, mi az oka ezeknek, hogy korrigálható legyen. Szerintem, el sem, szerintem szinte elképzelhetetlen az, hogy például az energiahálózatokra vonatkozó eszközök vagy a konjunktúra keltő kezdeményezések, vagy a megújítható energiaforrásokra vonatkozó támogatások visszavonásra kerülnek, miközben minden tagállam arról beszél folyamatosan, hogy hogyan lehet jobban használni az energiát, hogyan lehet megújuló energiaforrásokra jobban támaszkodni. A kettő tehát szétválik egymástól. Tehát független attól, hogy mennyire lehetséges, mennyire sürgető akár ez az igény a mezőgazdaság bankokkal kapcsolatban nem látom át, ott sem látom át pontosan, hogy nem lehetett kihasználni ezeket a marzsokat. Ám az egyfajta üzenetet kéne megfogalmaznunk, hogyha megújuló energiaforrásokra akarunk, a hatékonyabb energiaforrásokra akarunk pénzeket átcsoportosítani, és ez nem sikerül, akkor az, annak kihatásai fatálisak lehetnek, ez nem hagyható annyiban, és a tagállamok felé jelezni kell, hogy drága uraim, ha nem tudjátok felhasználni ezeket a pénzeket, akkor az a ti felelősségetek. Ezt világossá kell tenni. Tehát lehet mindenkinek véleménye ezekről a transzferekről, ám a dokumentumban is éppen jelen pillanatban, hogyha ez nem fogalmazódik meg, akkor aznak fatális következménye lehetnek. Euh, Köszönöm. El kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy hogyan kerültünk mindig ugyanebbe a helyzetbe azon ülést követően, amelyre tegnap került sor, hiszen az imént említettük a koordinátor ülésén azon ülés tanulságait, amelyek a kifizetési előirányzatokkal foglalkoztak. Tegnap egy delegáció a mi költségvetési szakbizottságunk részéről George, George Lyon vezetésével, valamint egy bizottsági delegációt tárgyalt erről a Költségvetési Főigazgatóság vezetésével. Ennek az ülésnek a tárgyai a késedelmek voltak, a hiányosságok. Talán tegnap nem vetődött fel eléggé ez a téma. Arról tájékoztattak, hogy a határidő, ami a Költségvetési Szakbizottságot illeti, június 1 -e. Tehát, ha egyes frakciók úgy vélik, hogy nem tájékoztatták őket megfelelően, akkor elhalaszthatjuk jogi szempontból a szavazást a május 30-31-i ülésünkre. Jobb lenne ez a doknet, beleértve a jelentéstevőt? Jelentéstevő asszony. Balcani asszony, számomra nincs gond ezzel. Minél több információnk van, annál komolyabban tudunk, nyugodtabban tudunk dolgozni, tehát hogyha van több időnk, akkor ezt ki tudjuk aknázni. De figyelmesen olvassuk el a bizottság dokumentumát, mert nagyon sok érdekes pontot tartalmaz már a jelen rendelkezésünkre álló dokumentum is. Elnök, rendben. Itt jelentős összegekről van szó, mennyiségek fontos elcsoportosítás ez, és Ahogyan egyes kollégák, én sem érzem magam túl jól azért, mert azt tapasztalhatjuk, hogy a Recovery program elindítása után három évvel, ami ugye 5 milliárd eurós összegű volt, két egymás követő Európai Uniós költségvetési évből finanszírozódott. Egy 30 milliárd eurós csomag része volt ez Brüsszel-Luxemburgból, 27 milliárd a BEI kölcsön és 5 milliárd a költség, közösségi költségvetésből. Ez egy európai elem volt, egy globális gazdasági élénkítési terv része. A lényegét a 27 nemzeti költségvetés finanszírozta 200-300 milliárd, vagy esetleg 500 milliárd eurós összegben, amikor országaink a recesszióba süllyedtek a pénzügyi válságot követően. Ez csak a precedens, és most 100 millió eurót nem hajtottak végre, több 100 millió eurót, hát ez mégiscsak egy rendkívüli dolog, ezen el kell gondolkodnunk. Kicsi a költségvetésünk, próbáljunk maximálisan finanszírozni az innovatív szakpolitikákat, a célzott beruházásokat, hogy hozzájárulunk a növekedés újrafelendítéséhez, támogatásához, és amikor ezt meg akartuk tenni a közelmúltban azon a területen, amire Alvaro is emlékeztetett, ahol jelentős igények vannak, politikai prioritás ez valamennyi tagállam szemelet, hát akkor ezeket a forrásokat nem használják fel. Hát ez mindenképpen különös. Tehát javaslom a jelentéstevővel egyetértésben és több képviselő kívánságára, hogy a szavazást halasszuk el május 31-i ülésünkre, és addig valamennyi információt megvizsgálhatunk, azokat is, amelyek a bizottságtól érkeznek majd be hozzánk. A 12-es pont Fernandes úr itt nincs is más intézmény felé átcsoportosítási kérelem, tehát áttérhetünk a négyes napirendi pontra, a 2013 évi költségvetés előkészítése és a három oldalú egyeztetésre szóló mandátum ez, a jelentéstevő Giovanni Lavia. Köszönöm, elnök úr. Akkor, amikor a költségvetés előkészítéséről vitázunk a következő évre vonatkozóan, Nos, ez bizonyosan fontos pillanat, mert meghatározzuk a prioritásukat, a felhasználást illetően, a források felhasználását illetően. Hát ezek a források sajnos szűkösek a válság idején. Nagyon fontos tehát ez a mandátum, amelyet megpróbálunk napra készíteni, hiszen ez a mi álláspontunkat tükrözi, illetve reakciónkat a bizottság eredeti javaslatával kapcsolatosan. A válság idején, mint a mostani időszakban, amelyet most élet Európa, világos, hogy a parlament javaslatának figyelmesen tükröznie kell azokat a sajátosságokat, amelyeket a tagállamokban megtapasztalnak majd, és bizonyosan nem lehetünk ellentétesek a mélységes megszorítások időszakával, amely időszak egész Európában tapasztalható. Ezen okból, amikor felkerestem a specializált szakbizottságokat itt a parlamentben, valamennyi kollégát megkérdeztem, hogy fejezzék ki politikai prioritásaikat, Nyilvánvalóan azzal a stratégiával kapcsolatban, amelyet az iránymutatásokban meghatároztunk, tehát a növekedés, a foglalkoztatás, a fejlesztés, különösen a fiatalok foglalkoztatása, és azt kértem, hogy határozzák meg, hogy milyen módon lehet ezen témákkal kapcsolatban a forrásokat a lehető legoptimálisabban felhasználni és az olyan programok, programok, amelyek nem állnak összhangban a globális stratégiával, vagy nem megfelelően végrehajtottak, ott csökkentéseket eszközöljünk. Erre az alapra építettem a mandátum tervezetet, amelyet tegnap kiküldtem valamennyi kollégának a titkárság segítségével. Itt általános témákról van szó, amelyekről vitáznunk kell. Ezek érintik a bizottság javaslatát, a kötelezettségvállalásokra, a kifizetésekre vonatkozóan, és egyes speciális témákra vonatkozóan is. Itt először a kifizetési előirányzatokról beszélnék, hiszen ezek a politikai prioritások kifejezői, és a parlament ezeket mindig arra használta, hogy meghatározza, melyek a cselekvési prioritásaink. Nyilvánvaló, hogy a válság idején amikor a ö, szintjén rendkívül magas, a költség, közösségi költségvetés növelése pedig lehetetlen, akkor az volt a bizottság javaslata, hogy fagyasszuk be a költségvetést a kötelezettségvállalások tekintetében, tehát ö, csökkentsük a kötelezettségvállalások növelését csupán az infláció követő arányra, tehát a 2%-ra. Ez nyilvánvalóan egy politikai választás, egy erős politikai döntés, amelyet felül kell vizsgálnunk vitánk során itt az Európai Parlamenten belül, mert ez azt jelenti, hogy az európai perspektívákat fagyasztjuk be. Meg vagyok győződve arról, hogy a válságból való kilábaláshoz ahhoz, hogy a növekedés, fejlődés útjára lépjünk, és az európai gazdaságot támogatni tudjuk. Nos, ehhez több és nem pedig kevesebb Európára van szükség. Másrésztről van itt egy erőteljes kifizetési igény, szükséglet. Tegnap egy monitorozási találkozón vettem részt a kifizetések helyzetét illetően, a kifizetési igényeket illetően, és nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon erős az az igény a már vállalt kötelezettségvállalások miatt a létező jogi kötelezettségvállalások okán. Tehát a bizottság javaslata, amely elfogadta azt, amit mi kértünk az iránymutatások révén, azt illetően, hogy legyen egy felelősségteljes és reális költségvetésünk. Nos, ez a javaslat megfelel a parlament kívánalmainak, és reméljük, hogy a bizottság előre jelzései megfelelőek lesznek az igények fedezésére. Tegnap a találkozón megláthattuk, hogy ezek a bizottsági előrejelzések számításba veszik, vagy akár politikai súlyozásra is kerültek az valós igényeket illetően, sőt, akár meg is haladják ezeket. Ez arra kell, hogy ösztönözzön minket, hogy az év során figyelemmel kísérjük a 2012-es év kifizetéseit, hogy elkerüljük az átcsoportosítási kérelmeket 2011-ről 2012-re a kifizetések esetében. Kis, kerüljük tehát el, hogy 2012-ben legyenek ki nem fizetett kötelezettségvállalások, és ezeket át kelljen helyezni a következő évre. Hivatkozás az egyes fejezetekre Megfogalmaztunk egyes prioritásokat, és egyes elemeket ki is emeltünk a trialógus mandátum tervezetben. Az egyel fejezetnél növekszenek 4,1%-kal a kifizet kötelezettségvállalások a 16%-os bizottság előrejelzésnél, itt a legtöbb a kifizetés, illetve a kötelezettségvállás, hiszen itt a fejlesztési programokat, a növekedési, versenyképességi programokat támogatjuk. Ezek teljes mértékben tükrözik prioritásainkat. A kifizetések szintjét szükséges színnek tekintjük. Egy reális előrejelzés ez itt ebben a fejezetben. Így fedezni lehet a kutatási programok költségeit, amelyek most lejárnak. Üdvözöljük ezen kívül azt, hogy elismerték a kkv szerepét, amelyek a fejlődés motorjai, és megkönnyítik a hitelhez jutási intézkedéseket. Tehát itt a CIP program esetében is növekedett a pénzügyi dotáció. Sajnos a Progress program forrásait csökkentették, a pénzügyi tervhez képest ugyanez érvényes a felülvizsgálati hatóságra, amelynek a finanszírozási szintje szerintem elégtelen ahhoz, hogy ezen ügynökség megvalósíthassa azokat a célokat, amiért létrejött. Ezen kívül emlékeztetnék egyes programok fontosságára, mint, fontosságára, mint az élethosszig tartó tanulás. Nagyon jók voltak itt a végrehajtási arányok, és a TEN stratégiai szerepe is nagyon fontos. A bizottság különleges figyelmét kapták ezek a témák. Ami az ITER projektet illeti, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nincsenek kétségeink. A bizottság terve 360 milliós finanszírozást irányoz elő. A tavalyi év novemberében született erről megállapodás, úgy, hogy egyes költségvetési csopor, vonalakból átcsapartosította, különösen a hetedik keretprogram administratív költségeiből. A bizottság egyes csökkentéseket is előirányoz, mint a Joint Undertakings esetében, de a csökkentések volumenét mindenképpen ellenőrizni kívánjuk, illetve azt is, hogy ezek következetesek -e, és megfelelően a parlament teljes mértékben használja az összes eszközt, amelyet a költségvetési rendelet és az intézményközi megállapodás előirányoz. Ahogyan a három intézmény megállapodott a tavalyi év végén az egyeztetésen. Az 1 fejezetre utalva Aggodalmunkat fejeztük ki a kifizetések helyzete miatt ebben a fejezetben. A bizottság 11 milliárd eurót nem tudott kifizetni 2011 végén. Jogos kérések merültek ugyan fel ez irányban a tagállamok részéről. Egy ilyen helyzet nem ismétlődhet meg, hiszen ez nagyon sős kihatásokkal járna a 2013-as költségvetésre. Ezen kívül a jelenlegi kifizetések szintje egy első hasznos lépés amely összhangban van ezen fejezet igényeivel. A kettes fejezet esetében van itt egy más emelés, amely a cukoralap kifutásának köszönhető, és erős finanszírozási igény van a vidékfejlesztés kifizetései iránt is, valamint a phasing in végrehajtását, illetően a közvetlen kifizetések esetében itt is kérjük a pénzügyi igény növelését. Kedvezően ítélem meg a bizottság javaslatát azt illetően, hogy változatlanul hagyja a kap és a halászati politika finanszírozását, és ugyanakkor értékelni kell az integrált tenger politika finanszírozását. A három fejezetet illetően amelynél a kötelezettségvállalások 1,8%-kal növekednek majd a korábbi év költségvetéséhez képest, a kifizetések 11,1%-kal, a források összhangban vannak a növekvő ambíciókkal az EU részéről, a szabadságbiztonság jogérvényesülése térségét illetően kiemelném a bűnözés elleni küzdelem fontosságát, különösen az informatikai bűnözés utalok, amely nagyon sok kárt okoz a gazdaságunknak. Éppen ezért támogatni kell az ez elleni fellépést, az illegális bevándorlás elleni küzdelem formájában többek között vannak alul végrehajtottsági problémák egyes költségvetési sorok esetében, amelyeknél meg kell határozni, hogy mik ennek az alul végrehajtottságnak az okai. Ami a 3B fejezetet illeti, mindenki tudja, hogy ez a legkisebb. Itt némileg csökkentek a, kifizetés, a kifizetési előirányzatok és a kötelezettségvállalási előirányzatok. Pozitívként ítélem meg a bizottság által javasolt növekedést, a cselekvő ifjúság programra vonatkozóan nagyon jó volt az abszorpciós arány ennek a programnak az esetében, és nagy lehetőségek vannak itt a pozitív hatások elérésére. Ugyanakkor erőfeszítésre van szükség, hogy csökkentsük a kommunikációs szakadékot az EU intézmények és a polgárok között. Nos, ez a ehhez szükség van arra is, hogy a konzultációkban való részvételt növeljük, és a következő választási kampány során remélhetőleg a részvétel sokkal magasabb lesz, mint korábban. A négyes fejezet rendkívül kényes az Európai Parlament számára, ahogyan tudják, az elmúlt években több ízben beavatkoztunk az Európai Bizottság javaslatait illetően, és ebben az évben láthatjuk, hogy 0,7%-kal növekedtek a kötelezettségvárások, és 5,1%-kal a kifizetések. Ez egy jelentős emelés a mázsokat illetően, több mint 270 milliós összegről van szó, és számos csökkentésnek köszönhető ez az IPA, a makrofinanszírozási segítségnyújtás és a DCI esetében. A trialógus mandátum során azt kérjük, hogy a bizottság szolgáltasson tájékoztatást azt illetően, hogy miért csökkenti ilyen mértékben ezeket a forrásokat. Az alul végrehajtottság esetében a csökkentés az elfogadott, mert ez hatékony megtakarítást eredményez, de nem elfogadott, hogyha önkényes az a csökkentés, és nem megfelelő stratégiákon alapul. Ami pedig az ötödik fejezetet illeti, 2,8%-os növelést látunk Horvátország nélkül, tehát a Horvátország csatlakozásához, csatlakozásához kapcsolódó költségek nélkül. Itt az alapszabályból és a szerződésből eredő kötelezettségeknek tudható be ez a növelés, növekedés. Az administratív költségvetést meg kell erősíteni, azt hiszem, hogy ezt a parlament csak kedvezően fogadhatja a válság időszakában. Azt hiszem, hogy az ügynökségekkel is foglalkoznom kell. Összességében 748 millió euró van előirányozva a decentralizált ügynökségekre, 3,2%-os könnyű növekedés következett itt be. Hét ünnepség esetében forrásokra van szükség ahhoz, hogy megkezdjék vagy folytassák tevékenységüket. Aggodalmainkat fejeztük ki, illetve, hogy az Európai Bizottság első ízben csökkentette az ügynökségek kérelmeit, akik pedig összhangban voltak a pénzügyi tervezés előirányzataival. Körülbelül 44 milliós volt ez a csökkentés az ünnepségek forrásai nem lehetnek pusztán administratív kiadások, hiszen az ünnepségek konkrétan és tevőlegesen hozzájárulnak az európai politikai cselekvés célkitűzésének eléréséhez. Köszönöm. Köszönjük az előadónak ezt a prezentációt, többen kértek szót, szépen egyesével akkor menjünk rajtuk sorban. Eh, Köszönöm, elnök úr. Az első, amit el kell, hogy mondjak, az nem más, mint hogy gratulálunk Lavia kollega, kiváló munkát végzett. Ez a tervezet ez valóban felnő a várakozásainkhoz illetve megfelel annak az álláspontnak, amelyről beszéltünk a szakbizottságban, az általános költségvetési elvekről, bár vannak apróbb részletek, ahol módosító indítványokat fogunk benyújtani. Ettől függetlenül a frakcióm többé-kevésbé egyetért az előadóval. Valóban szükség van a államháztartási reformokra, növekedés, fejlődés a kulcsszavak, annak ellenére, hogy az európai költségvetés alapjában véve GDP arányában kifejezve nem túl nagy. Egyetértünk az aggodalmaival a kifizetések terén is, és azzal, hogy nem elfogadható eh, a kifizetések csökkentés, bár az Európai eh, Bizottság véleményével többé-kevésbé egyet tudunk érteni. Amikor az előadó Horvátország csatlakozásáról beszél, akkor ezt az általános részben kellene említenie, nem csak a négyes fejezetben, a külső felépés terén, hiszen Horvátország január 1-től, illetve júliustól, bocsánat, tagállam lesz, ezért a pénzügyi vonzatai ennek az általános költségvetés fejezethez tartoznak. Vannak bizonyos növekmények. A bizottsági javaslatban eh, 2013-as költségvetésben, hogyha a pénzügyi programozással összevetjük ezt, akkor láthatjuk, hogy ezek nem igazi növekmények, mivel a pénzügyi programozásban összességében csökkenést tapasztalhatunk. Érdemes lenne ezt talán explicit módon is kimondani. Ami az Európai Szegénység és Társadalmi Kirekesztés elleni platformot illeti, azt hiszem, hogy ez politikai prioritásként eh, hangsúlyosabban kell, hogy megjelenjen, mint eh, korábban bármikor, ahogy azt tettük az általános iránymutatásokban is. Ahogy azt az előadó eh, említette, progressben volt csökkentés, aminek nem örülünk, főként a jelenlegi európai, magas európai munkanélküliség tükrében. A 3A-ra is utalt, a Daphne programra, illetve a nők és gyermekek elleni erőszakkal szembeni fellépésre. Ha ezt komolyan gondoljuk, akkor erre külön oda kell figyelni, hogy ez ne csökkenjen. A 3B-vel kapcsolatban kritikusabban kell fogalmaznunk a bizottság javasolt csökkentésével főként, ha figyelembe veszük, hogy 2013 lesz az európai polgárság vagy közpolgárság éve egyértelműbben kell fogalmaznunk és nemet mondanunk e, ezen a téren is a javasolt csökkentésekre. Az arab tavaszra pénzeket különít el az Európai Unió. Ez nem jelenti azt, hogy a stabilitási eszköz, az elősatkozási eszköz, illetve az Európai Emberjogi és Demokrácia eszköz nem fontosak. Ezeket is folytatni kell, ezek finanszírozásával sem lehet leállni. De ez csak egy-két apró részlet. Elnök úr, többé-kevésbé egyetértünk Lavia úr javaslatával. Köszönjük, Álvaro úr következik. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, részemről is elmondható, hogy, hogy nagyon sok mondani valóm nincs a jelentéstevő, mindent beépített a különféle frakciók álláspontját, a, a, a milyenket is megjelenítette nagyon köszönöm ezt, és hogy a konstruktív együttműködés eredményeképp mondhatom ezt, külön öröm. A súlypontok megjelentek a számunkra fontos témákban. Különösen a válság idején rendkívül fontos az, hogy az az, az óhaj megvalósuljon, amely a kutatás és fejlesztést be egy kis lendületet vinne, és a 2020-as stratégia céljait is jobban meg kell jelenteni a jelentéstevő, nem habozott ezekkel sem foglalkozni, és az Európai Bizottság és a Tanács számára világos jelzéseket megfogalmazni. Az is nagyon fontos volt számunkra, hogy egy okos, intelligens költségvetés van létre, azaz az a gyakorlat, amikor is változzon a fel nem használt összegek kezelésében, és e tapasztalatokat támaszkodva egy intelligens költségvetést készítsünk el új súlypontokat létrehozva, eh, megakadályozva azt, hogy a, a végrehajtásban szándék, a, a tagállamok szándékosan alacsonyan tartsák a, a költségeket, a szinteket. A hatékonyságot is erősíteni kell, végül nem vagyunk biztosak abban, hogy az Európai Bizottság 6%-os ambíciói tényszerűen arányosak-e a valósághoz illeszkedőek-e, lehet, hogy egy hatékonyabb eszközfelhasználás, forrásfelhasználás volna a járhatóbb út. E, erre vonatkozóan is lehet súlypontokat máshol elhelyezni. Egészében azonban szerintem jó munkát végzett a jelentéstevő. Mindenképpen elmondhatom, hogy a frakciónk által fontos tartott pontokat megjelentette, szerintünk a Európa jövője szempontjából is fontos pontok ezek. Még egy témáról szeretnék röviden szólni, nevezetesen az együttműködési út a Hauggal. Láttuk ma, hogy az ügynökségek mentesítésében milyen izgalmasan alakult a szavazás folyamata. Ezzel kapcsolatban merül fel a kérdés, hogy az ő sokszínűsége, sokfélesége re támaszkodva lehet, hogy egy kicsit hatékonyabban lehetne alakítani a munkát. Tehát spontán tűnt elő például spontán módon, hogy van egy ügynökség, amely egy bizonyos témával foglalkozik, amelyre kiderült, hogy vonatkozóan működik egy alapítvány is. Lehet, hogy ezeket a kettő struktúrákat talán le lehetne építeni, ez némi további munkát igényelne, csak át mondottam el. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek, hogy egy kerek és kiegyensúlyozott munkát tett az asztalra. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, Kedves kollégák, az ügynökségekről egy ilyen helyzetben országomban egy plusz ügynökség jött létre, hogy azokat észszerűsítsék, amelyek már működnek. Alexander Alvaro azt tartotta kívánatosnak, hogy hogy Haug asszony szóljon. Reagálni kívánt? Csak azt mondjam, szerény kérdést tettem fel, hogy vajon szükségszerű-e, hogy, hogy 30 fokban üldögéljünk. Lehet, hogy öregszem és a szervezetem nem bírja már a kihívásokat, de nekem itt melegen van. Monika n'est pas présente dans la salle. Monika nincsen a teremben. Nem akarunk most erről vitát nyitni. Jutta kért szót, és Alexandra is ezt uhajtotta. Először is szeretném még egyszer elmondani, hogy az, ami Giovanni felírt, valóban egy kiváló jelentés formáját öltötte. Ez az európai szellem jelenik meg, és testesül meg, és ezzel mindannyian elégedettek kell, hogy legyünk. Úgy gondolom, jól kidolgozta azokat a gondolatokat, kifejtette azokat a gondolatokat, amelyeket 2010 óta kezdünk ö, kialakítani, és világosan megfogalmazta azokat a célokat is, amelyek a 2020-as stratégiából adódnak, és amelyeket el is akarunk érni 2020-ban. Nem kell, nem, ezzel, ezzel, ezeket nem szabad átolni a következő pénzügyi időszakra, hanem bizony 2013-ban is a részcélokat hozni kell a stratégia keretein belül. Ebben az értelemben is nagyon jó sikerült munka ez, és tulajdonképpen nincs is panaszkodni való szinte semmi. Annak is örülök, hogy az ügynökségek megemlítették, és azokat a nehézségeket is, amelyek újra és újra felmerülnek az ügynökségek költségvetésével kapcsolatban. Eljöhet a nap, amikor e, már nem is lesz értelme vagy értéke ezeknek, ezt többször is elmondottam, és az is helyén való, hogy kimondjuk, meg kell próbálnunk hatékonysági nyereségeket hozni. Ám Alexander, ezek nem elég, hogy mi döntsünk erről, hanem a tanácsot is rá kell szorítani arra, hogy tárgyaljanak velünk ezekről a kérdésekről. Ám az intézmény közi munkacsoportban nem volt alkalom arra, hogy a mi kompromisszum lépéseink eredményt hozzanak. A tanács, ahogy tegnap vagy ma mondta valaki, egyszerűen olyan állapotban van, ahogy is tényleges európai intézményként már nem is működik. És nem is lehet megszólítani a tanácsot, mint európai intézményt már. Jelen pillanatban legalábbis ez a helyzet. A plenáris akaratom ellenére ugyan, de úgy szavazott, hogy az egyenlőséggel foglalkozó ügynökséget összecsapják a Bécsi ügynökséggel. Hát kérem. Tehát meg vagyunk kötve, nem tudunk mit csinálni. Ez az egyik dolog. A, ugyanakkor a költségvetést nagy nyomásnak van kitéve, az Európai Bizottság is utalt erre a megközelítésében. A költségvetésben a Környezetvédelmi Szakbizottságot kértem, hogy a 2013-as live programra vonatkozóan, én ugye nem vagyok jelentős a kötő támogatási időszakra, ám a jelentéstevőt kértem, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést, és nézzük meg azt is, hogy az Európai Bizottság 2013-ra vonatkozóan választott ugyan egy módszertant, amely az alatt van, amit mi törvényerővel a tanácssal együtt megállapítottunk. Ez így nem megy. Voltak éppen ez így nem mehet. Én is látom át jogsz, jogilag egyetlen milyen kényszerítő eszközeink vannak, ám az, hogy a, az, mind, az összes pénz, amely le, lekötésbe és kiadásra került, úgy kell alakuljon, amiről, ahogy mi döntöttünk a tanácsal együtt 2006-ban. És aztán Giovanni éppen most mondotta, hogy a DCI eszköz is, eszköz is megnyírbálták. Minden képviselőtársam emlékszik, hogy három vagy négy héttel ezelőtt az Európai Bizottság elnöke Barroso az ENSZ főtitkárával, Ban ki úgy döntött, hogy az Energy for All program megvalósuljon, és 50 millió eurót ígért a mi költségvetésünkből. Ám honnan jön ez a pénz? Ki fogja ezt kifizetni? A DCI nyilván ki más. Tehát a DCI-n belül átcsoportosításra lesz szükség. Úgyhogy a költségvetést egészében még egyszer jó meg kell vizsgáljuk, és talán a bizottság is ki tudja majd fejteni, hogy hogyan számolt ki ezt meg azt a sort, és akkor talán el tud minket igazítani. Giovanni, a te bejelentő vagy bevezető nyilatkozatodban még egyszer beszéltél az Európai Bizottsággal tartott tegnapi találkozóról a kifizetések kapcsán, és ott azt mondtad, hogy azt láttad, hogy az Európai Bizottság politikailag súlyozta a kifizetéseket. Ezt egy kicsit kifejtenéd, ezt a gondolatodat? Mert ugye el tudom képzelni, mire gondolsz, de azért jó lenne, ha pontosabban fogalmaznál. Mit jelent ez? Az nevetesen, hogy a bizottság politikailag súlyozta a kifizetéseket. Jutta. Köszönöm, Jutta. Francesca Brandner. Köszönöm. Is szeretném elmondani, hogy a jelentést fő vonalaiban tudjuk támogatni. Ezt köszönjük az előadónak. Nem meglepő talán, hogy néhány módosítónk lesz a, környezet, a költségvetés környezet barátabb átételével kapcsolatban. Fontos, hogy a válságból úgy lábaljunk ki, hogy jobb helyzetben vagyunk a gazdaság is hatékonyabb, főként az erőforrások és az energia felhasználását illetően erre vonatkozó módosítót fogunk benyújtani, de mondom, ez valószínűleg nem lep meg senkit. Ez talán a válság ból válságenyhítés szempontjából az egyik legfontosabb szempont számunkra. Nehéz lesz a, ezt kommunikálni, amit az Európai Bizottság kért, de ahogy ezt Juta is mondta, erősek és pro-európaiak kell, hogy maradjunk. Ez azonban nem összeegyeztethető azzal, hogy állandóan visszanyessük a költségvetést, ezért együtt kell ezt megvédeni. A negatív prioritások meghatározása szerintem jó ötlet. Ez egy eh, bátor javaslat, amit támogatunk. Ugyanakkor az ITER finanszírozásával kapcsolatban beigazolódtak félelmeink, ennek sajn- nem örülünk, sajnálatos ez, igazunk volt, sajnos. Úgy látjuk, hogy a hetes keretprogram más részeiből szívta el a pénzt az ITER, főként válságos időkben eh, rossz irányt vettek a dolgok e tekintetben. A négyes fejezetre vonatkozóan én is csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz. A DCI csökkentése mm, nem világos, hogy mi indokolja ezt. Világos volt, hogy a bizottság ígéretei nem légből kapottak voltak, és hát látjuk már, hogy honnan veszik el ezt a pénzt. Főként azt figyelembe véve nem örvendetes ez, hogy a következő 7 éves pénzügyi keretben a 2013-as költségvetést veszik alapul, ami igencsak szomorú, amikor, hiszen látjuk, hogy csökkenés van 2013-ban, ami az egész több éves pénzügyi keretre kihatással lesz említették már előttem, a Youth on the Move mozgásban az ifjúság és az élethosszígtartó tanulás programok kérdését. Eltávolodnak az emberek Európától, ezért lenne fontos, hogy az olyan programok, amelyek közvetlen hatással vannak az emberek életére, ezeket nem csökkenteni, hanem éppen növelni kéne költségvetésileg. Ez csak egy általános felvetés. Ez lesz tehát alapvetően a módosító indítványaink fő irányvonala. Köszönöm. Merci, Francesca. Köszönöm, Francesca. Stafrakakis úr következik. Mr. Chair. Köszönöm. Elnök úr, rögtön az elején szeretnék Elavia úrnak köszöntet mondani. A Regi Bizottságban vagyok felelős ennek a témának. pénzügyi gazdasági válságban élünk, így komoly költségvetési megszorítások vannak minden tagállamban. A fiskális konszolidációnak hívják ezt, de alapvetően a gazdaság minden területén ez kemény intézkedéseket jelent. Ezt valahogy kompenzálni kell olyan beruházásokkal, amelyek a céljainkat szolgálják, a közös céljainkat, illetve a válság negatív hatásait is valahogy enyhítik. Ez a megközelítés nem bizonyította már, hogy valóban a munkahelyteremtéshez hozzájárulhat hatékonyan az EU régióinak a beruházási igényeit szolgálva a régiók és az uniós, egész uniós gazdaság eh, érdekeit szolgálja ez. Az 1B fejezetben szereplő programok 2011-ben igen komoly kifizetési lemaradás van. Kifizetési előirányzatokat ehhez kell igazítani 2012-ben. Ezek a hiányosságok 2013-ban tovább eh, erősödnek, mert az 1B csökkentése tovább nő. E tekintetben véleményem szerint a Regi bizottság nevében azt fogom mondani, hogy a bizottságot és a tanácsot szólítsuk fel arra, hogy minél hamarabb elemezze ezeket a számokat, adatokat és az igényeket, hogy a 2013-as végrehajtás eh, ne kerüljen veszélybe. A kötelezettségvállalás előirányzatok eh, alacsony szintje veszélybe sodorhatja ezeket a programokat, ezért a bizottságnak és a tanácsnak fel kell mérnie a kifizetések terén a valós igényeket 2013-ra vonatkozóan az 1B fejezet alatt, amelyet a tagállami becslések alapján kell elkészíteni. Zárásképpen még hozzáfűzném, hogy a 2013-as költségvetés tervezet alapján, amelyet a szakbizottságunkban Lewandowski úr ismertetett, az 1B eh, növekménye jó kiindulási pont a tárgyalásokhoz, de attól tartok, hogy ez nem lesz elég. Simon cher collègue, Salvador Garriga. Salvador Garriga következik, aki most Nyenszki úr nevét viseli. <laughs> Exactement. Eh, hablo como... Köszönöm, köszönöm elnök úr. a néppárt szóvivőjeként szólok most. Levi a kollega felvezetőjét köszönöm. A költségvetési triológushoz mandátumra van szükség. A e tekintetben azt hiszem érthetünk az előadó által felvázolt főbb irányvonalakkal. Vannak apróbb aggodalmak, amelyek felmerültek a vita során. Ami az Európai Bizottságot illeti, az ő költségvetésüknek két alapvető kérdéssel kell foglalkozni. Először is a költségvetési szigor elvének kell megfelelni, amely tükrözni a tagállamokban tapasztalható pénzügyi helyzetet és nyomást, a közösségi költségvetés szintjén is meg kell találni a megta- lehetséges megtakarításokat. Ugyanakkor a kifizetési előirányzatokat növelni kell annak érdekében, hogy a közösségi programoknál tapasztalható problémáknak elejét vegyük. Leálltak ezek a programok, mert nincs pénz rájuk. Itt előttem a papíron szerepelnek az adatok. Goldmanis úr eh, fáradhatatlanul dolgozik a kifizetési előirányzatok eh, felhasználásán az Európai Szociális Alapra vonatkozóan, eh, ellopom az adatait. Godmanis úr adatai szerint 15 van fagyasztották be a kifizetéseket az Európai Szociális Alapra 2012-es programokra, így aztán tényleg nehéz a válság ellen harcolni, amikor az Európai Bizottság nem képes a kifizetési menetrendhez tartani ja, magát a kifizetések hiánya miatt. 15 tagállam esetében állították le az ESA kifizetéseket, és 9 tagállamon pedig az ERFA kifizetéseket. Lavia úrnak ezért valahogy össze kell egyeztetni a kötelezettségvállalási előirányzatok kisebb növekményét a kifizetési előirányzatok nagyobb növelésével. Ez kell, hogy legyen az álláspontunk, ez Lavia úr álláspontja is. Persze előfordulhat, lehetséges az, hogy a kötelezettségvállalás előirányzatokat a bizottság javaslatánál valamivel magasabb szinten állapítjuk meg politikai céljainknak ez felelne meg, de legyünk őszinték. A 2013-as problémára nem a kötelezettségvállalási számok fogják megoldani, nem a munkahelyteremtés és gazdaság növekedés újrabeindítása a cél, a megoldás. Ezért a költségvetési tárgyalások, amelyek szeptemberben indulnak, ezen tárgyalások során elsősorban nem a kötelezettségvállalás előirányzatokkal, hanem a kifizetés előirányzatokkal kell foglalkoznunk. Ettől nem szabad, hogy elterítsen bennünket bármi is. Még egyszer mondom, eh, nagyon fontosnak tartom, hogy a kifizetés előirányzatokra vonatkozó javaslatokat, amiket Lavi úr benyújtott, ehhezekhez ragaszkodjunk, hiszen 2010 hármas kifizetésekben fognak tükröződni a korábbi kötelezettségvállások. Eltérni az ellemény, eltérő vélemények vannak a bizottságban, tanácsban, nekünk a parlamentben teljesen független politikai jellegű javaslatra kell előállnunk a 2013-as kifizetésekre vonatkozóan. Ezt azt hiszem minden, itt minden frakció tudja majd támogatni a Lavia javaslatot. Köszönöm, Godmanis úr következik, aki már megint csak kis táblázattal készült. He saved also. Uh, Nekem is megspórolt időt, nem akarom megismételni, amit Salvador mondott. Más dolgokat mondanék inkább el. Úgy gondolom, hogy ma láthattuk az átviteli javaslatokat, ez 350 millió volt a gazdasági helyreállítási terv keretében. Helyesen merült fel a kérdés, mi történt ezzel a pénzzel? Végrehajtása körül vagy sem? Emlékszem azokra az időkre, amikor eh, ezek a tervek elindultak, akkor nem itt a parlamentben ültem, hanem miniszterelnök voltam, és részben örültem annak, hogy a kis hazámnak 172 millió eh, euró az ölébe pottyant Senki sem gondolta volna, hogy megkapjuk ezt a pénzt. No, a, a probléma az, az, az volt, azzal az, hogy ez a több mint 5 milliárd plusz az élelmiszer biztonságra 1 milliárd egyfajta hiány a mostani 7 éves költségvetésben, így látom, ez a rendkívül terv miatt, ami miatt persze lehet, hogy nem lehet kárhoztatni a bizottságot, hiszen a, a tanács döntöttek, és a parlament is támogatta a szavazatával. Úgyhogy közös felelősséget viselünk ezért a döntésért mind a három intézmény. Tehát nem, nem magában indította ezt a, ezt a projektet a bizottság. Nagyon fontos a kérdés. A, a végrehajtás az energiahálózatok tekintetében nagyon hosszú távú. Egy, egy nagy infrastruktúra van szó, tervezni kell, nagyon lassú a mozgása ezeknek a fejlesztéseknek. Tehát én úgy látom, talán fel kéne kérni valakit, hogy egy komolyabb jelentést írjon arról, hogy voltak éppen mi is történik. Mert ha, ha a realista módon azt látjuk, hogy nem lehet ezt végrehajtani ilyen összegben ezeket a programokat, vagy, vagy 15 év kell hozzá, mert hosszú tervezési időszak kell, vagy mit tudom én, akkor legalább ami benyomást kell szereznünk arról, mit tehetünk. Vagy legyünk bátrak, és mondjuk azt, elnézést, jó volt a szándék ugyan, de realista módon nézvést ezt így nem lehet végrehajtani. És akkor van egy tartalékunk azon igényekre, amelyeket most nem lehet kielégíteni, ahogy látjuk a táplálatból. Ez nem audit jelentések kérdése, hanem a pénzügyi kiigazítás és a, a likviditás kérdése. Ahogy a biztos is kifejtette, ez az 5 milliárd kifizetetlen összeg 2011 végig még ott lebeg a, a, a bizottság vállai fölött. Ki kell fizetni, talán később át kell tenni összegeket, aki tudja, hogy miről beszélek, aki volt pénzügyminiszter, vagy ismeri a, a pénzügyi tervezés mikéntjét. A kérdés azonban, hogy a bizonyos tartalék realista vagy sem. Nagyon súlyos gondol kell szembenézzünk. Tehát két módon merül fel a probléma a bizottság szintjén. Kohézió egyrészt, vidékfejlesztés másképp, és lehet a kutatásfejlesztés is célrendszer, amely azonban nagyon kevésé világos, mert a tudósok hagyják jóvá a projekteket, és nem, nem a, a, a, a tisztviselők, úgyhogy nem tudja senki fölmérni, hogy a projektek végrehajtatóak-e vagy sem. Maguk a tudósok tudnák talán. Tehát ha viszont nincs tartalék, akkor jó kérdés. 5 vagy 10 százalékot kell megvédenünk. Tegnap beszéltem a, a nagykövetemmel, és a tanácstól jövő információ teljesen más, mint ez a kép. Ők igyekeznek politikai szempontból meghosszabbítani azt a helyzetet, ami a 2012-es költségvetésben valósult meg, amely 2011-nél alacsonyabb szintű volt, ha figyelme veszünk mindent. Világos, ennek az oka, konszolidációra van szükség, nem indul be a növekedés, ám logikai szempontból meg kell találnunk, hogyha 6,8 és nem több, akkor az azt jelenti, hogy azok, akik készen állnak hogy megvédjék a, a, a igényeiket, azokat nem kapják meg ebben az évben, hanem a jövő évben, vagy az M plusz 2, M plusz 3 évben. Másképp nincs kiút, mert azok az országok, amelyek 7 év MFF során friss pénzeket akarnak lehívni, a tanácsban is ismerjük a játékszabályokat, ha egy tagállam ellen mond, akkor nincs új MFF. A parlamentben működik ugyan a minősített többség, de a tanácsban nem, felejtsük el ezt. Tehát pótlagos friss pénz nem lesz begyűjthető, beszedhető. Úgyhogy én azt javaslom, hogy legyünk őszinték a lehetőség szerinti tartalékokkal kapcsolatban, és a másik dolog, emlékszem azokra az időkre, amikor a bizottság egy abszolút határidőt húzott meg két alap szempontjából, a 2026 os időszak teljes időszakára vonatkozóan. 2009-ig vagy lehívják, vagy nem, különben elvész a pénz. Nagyon keményebb volt akkor a bizottság. Hübnert asszonyt kértem, hogy miért nem vették figyelembe ezt a határidőt. Hát más és más országban más-más a helyzet, elteszi 2010-re, aztán 11-re, és ha megnézzük a régi pénzügyi perspektívával vonatkozó kifizetéseket, nagyon sok pénz adott össze. Gyakorlatilag, ha valaki nincs kész a határidőre, akkor nem kap pénzt. És nem lehet semmit mondani akkor, majd panaszkodni. Mi történt valójában? A bizottság azt eltették a számlákat, egyes tagállamok, aztán kifizették, és aztán hiányodott. Tehát különbséget kell tenni. Vagy nem fizetik ki, a kohézióra, vagy a vidékfejlesztésre, vagy akár a kutatásfejlesztésre, mert a tagál nem tartotta a határidős vállalásait. Az egyik módszertan, a másik az lehet, hogy megvizsgáljuk tényleges információk alapján, hogy van-e felhasználható tartalék a jogosult követelések, a tényleg jogosult követelések kifizetésére az, hogy valaki azt mondja, hogy jó, hogy olyan két és fél éve csúsztam, de befejeztem a projektet, kérem a pénzt, ez nem jogosult. Vannak még tagállamok, még a, a, a puha alapokkal is hatalmas késésében vannak, nem, nem is az M plusz 2-es, 3-as, már mert kapcsolódik Lavia úr döntéséhez, meg az MFF munkacsoport munkájához, hiszen előállhat az, hogy az a, annak a pénznek aránya, amely nem lehet fizikailag kifizetni 2017-ig, meg kell nézzük, hogy mennyit lehet áttenni 2014 és 20 között. Persze ezek összekapcsolódnak, és végső soron a politikai, az a politikai akarat, hogy, hogy leszorítsák a kifizetéseket, az persze érthető, ám végső soron felmerül a kérdés, hogy a hetedik év végén ki lesz a felelős, mikor lezárjuk a 7 éves költségvetést? A szerződés így szól, ezt nem lehet módosítani, úgyhogy ezért hiszem azt, hogy Lavia úr javaslat teljesen helyén való és védhető, ám a kérdés az, szerintem nem kell senkivel harcolni, mi vagyunk azok az intézkedéseket felelősek, amelyeket a válság idején tettünk, senki sem hibáztatott bennünket. Ezért ugyanúgy reagáltuk, mint a kormányok, hogy megmentsük a bankokat. Ezt nem lehetett elmagyarázni az embereknek egész mostanáig, hogy miért csináltuk, de mindenki megcsinálta, mert mindenki tudja, mi történt volna, ha nem tesszük meg. Tegnap megnéztem azok listáját, akikkel 2008. decemberében együtt ültem csak Merkel és Tusk maradtak helyén, mindenki más kormányfőt elküldtek. Ez, ez így helyén való, hiszen a mély válság volt. Ám most, most már el kell gondolkoznunk ezekről a sajnálatos módon objektív tényezőkről, és a fennmaradt likviditás, tartalékok, fegyelem kérdéséről, és az, hogy a 2013 arányú hogy alakulnak, és a következő MFF miképp alakul kulcsfontosságú. Tehát nem lehet 2013-at úgy ö, megítélni, hogy a további évekre nem beszélt tekintettel elnézést, hogy a hosszan beszéltem. Köszönöm, tisztelt kolléga, ezt a remek elemzést és ezt a táblázatot. Nos, jelentéstevő úr, milyen következtetést van le ebből a rendkívül gazdag eszmecseréből, Lavia úr? Alvaro úr hozzászólásából indulnék ki. Jó magam is, amikor beszéltem némileg a magas hőmérséklet hatás alatt kezdtem izzadni. Először azt hittem, hogy a jelentéstevő helyzete okán van ez, hiszen nem tudja, hogy hogyan fogadják szavait a kollégák, de az a tény, hogy mások is érezték, hogy igencsak meleg van itt a teremben, megnyugtat azon tényt illetően, hogy nem én voltam, nem én izgultam különlegesen, amikor beszéltem. Nos, tehát visszatérek a kollégák kommentárjaira. Világos, hogy a politikai frakciók felszólalásaiból az világlik ki, hogy egyetértés van a fő platformat illetően, vagy a jellemző elemeket illetően, amelyek bekerültek a mandátumba. Természetesen vannak különbségek, nézetkülönbségek a politikai frakciók között, amelyek saját prioritásaik figyelembevételével különböző nézeteket fogalmaznak meg, például a zöldek nyilvánvaló, hogy elképzelhető, hogy mit javasolnak majd az ITER projektet illetően. Nyilván olyan javaslatokat találtunk majd, mint az előző években. Elmondanék egy dolgot. Egyes specifikus költségvetési sorokkal kapcsolatosan a négyes fejezetben és más fejezetekben, ahol egyes bizottság javaslatbeli csökkentések szorosan kapcsolódnak az alul végrehajtottságra azon költségvetési sorokat, illetően a korábbi években. Éppen ezért feltételezem, hogy a bizottság előrejelzéseit azért alkotta meg, mert azok a költségvetési sorok esetében nem tudják kihasználni hatékonyan a forrásokat az érintettek. Egy kérdés jut a kollégához. Ő kérdezte, hogy miért beszéltem a politikai súlyozásról. Nos, a bizottság az előrejelzéseket a kifizetés előrejelzéseket úgy alkotta meg, hogy már figyelembe vette a kohéziós ö, politika fel nem használását. Tehát azt gondolták, hogy a források egy bizonyos részét a tagállamok nem fogják felhasználni. Az a javaslat, amely a bizottságtól és a biztosoktól érkezett, magasabb volt a kifizetési előrányzatok tekintetében, és aztán ezt lefelé korrigálták. Éppen ezért azt hiszem, hogy politikai jellegű értékelés, mérlegelés történt ebben az értelemben, és így igazították ki ezeket az összegeket. Nos, a kifizetések témáját illetően ez minden hozzászólásban megjelent, ez lesz központi témája vitánknak, ahogyan Gariga kolléga is elmondta. Ez az, amivel kapcsolatban nagyon figyelmesnek kell lennünk. Goldmanis kolléga átadta nekünk már ezt a táblázatot, és ez is rávilágít egy témára. Az év folyamán nagyon sok nehézségeink lennek, már ezen év folyamán is. Amikor a kiadási szinteket monitorozzuk, mint például a költségvetés módosítás, amely majd az év végén jelenik meg. Nos, a tagállamok előrejelzései alapján, amelyeket szolgáltatnak szeptember 30-án, és amelyeket talán majd korrigálni kell a bizottság tapasztalatai alapján, nos, ezek konkrét iránymutatásokat nyújtanak majd, hogy a jövő évben ugyanaz a helyzet alakul -e ki, mint ebben az évben, vagy jobb, vagy rosszabb helyzetre számíthatunk. Nyilvánvaló, hogy a kifizetések témája nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, amit 2012-ben teszünk, mert hogyha 2012-ben a költségvetés módosítás nem lenne megfelelő szintű, hogy 2012-ben maradjon az összes kifizetés, és ezeket át kellene helyezni a következő évre, akkor nyilvánvaló, hogy megint csak egy cunámit fogunk átélni, megtapasztalni, egy egyre növekvő hullámot, amely egyre inkább közeledik a falhoz. Mi a kikötőben vagyunk, de a hullám egyre közeledik hozzánk, és az nagy károk kockázatával járhat. Még egy elem. Sokan szóltak az intelligens költségvetés kezelésről azt hiszem, hogy ez egy olyan elem, amelyet végre kell hajtanunk. Mégpedig nagyon bölcsen kell ezt megtennünk. Értem, hogy mindenkinek vannak szívügyei, de meg kell néznünk, hogy hatásköreinken belül, az egyes szakbizottságokon belül hol lehetséges visszaszorítani a költségeket, a kiadásokat, nem csupán azért, mert az adott programok költségvetési sorainál nincs megfelelő abszorpciós szint, hanem azért is, mert néha úgy véljük, hogy a fejlődésre, a növekedésre, a foglalkoztatásra való kihatásai ezeknek a kezdeményezéseknek korlátozottak, másoknak viszont nagyobbak. Tehát éppen ezért intelligensen kell kezelnünk azokat a forrásokat, amelyek rendelkezésünkre állnak. Elnök, remek, köszönöm szépen, jelentéstevő úr, köszönöm kedves kollégák. Emlékeztetnék arra, hogy ami ezt a jelentést illeti, a módosítók benyújtásának határideje május 31 dél. A Költségvetési Szakbizottságban június 20-án szavazunk, a plenárison pedig szokásos ütemtervünknek megfelelően július 1-én fogunk majd, a július első ülési héten szavazunk majd. Nos, jelentéste úr, köszönöm. Áttérhetünk az ötös napirendi pontra. A többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások állása. A jelentéstevők nincsenek itt, azaz Ivaló itt van. Csak a tagokat és a közvéleményt szeretném tájékoztatni azt illetően, hogy mi történt az utolsó megbeszélésünkön tegnap, a Dán elnökség, a parlament elnöksége és a költségvetési szakbizottság delegációja volt jelen ezen, valamint ma a kapcsolattartó csoport keretében Schulz elnök vezetésével több alkalommal, és legutolsó alkalommal tegnap közöltük a Dán tanács elnökséggel, hogy ami minket illet a Költségvetési Szakbizottságot illetően, közöltük ezt Nikolaj Vámmennel, a tanácsos elnökével, és Schulz elnök szintjén Dorning Schmidt Dán miniszterelnök asszonynal kifejeztük tehát aggodalmainkat az úgynevezett negotiating box tartalmát illetően, tehát ezek azok a dokumentumokat, amelyeket az általános ügyek tanácsa a június másodikai Európai Tanácsra készít elő, és a napirendi, napirendet illetően, ami ez a június másodikai ülést illeti, az aggodalmaink, ahogyan önök emlékeznek rá, az, hogy a tanács ne hozzon túlságosan korai állás, ö, véleményt a számadatokat, illetően a fejezeteket, illetően van egy mozgástérre szükség a számadatoknál, valamint azt is szeretnék, hogy a tanács ne ö, alakítson ki túlságosan részletes álláspontot olyan területeket, illetően amelyek az együttdöntés hatáskörébe tartoznak. Tehát fenn szeretnénk tartani egyrészt a parlament hatásköreit e tekintetben, valamint a parlament tárgyalási ö, hatáskörét, lehetőségeit, akkor, amikor ezek a dossziék az Európai Tanács napirendjére kerülnek, illetve a szokásos partnereink napirendjére, amely ugye az általános ügyek tanácsa. Azt hiszem, hogy ezt az üzenetet megfelelően megértették, hogy biztosak legyünk abban, hogy a Dán tanácselnökség ezt számításba veszi, és az Európai Tanács úgy szintén. Ennek érdekében elfogadunk egy állásfoglalást a plenáris ülésen, még az Európai Tanácsot megelőzően. Ez egy rövid szöveg lesz. Hat talán hat pont, két oldal, a lényeges prioritásainkat, alapvető aggodalmainkat, az úgynevezett vörös vonalakat fogalmazza meg az Európai Parlament részéről ezen tárgyalások során azok a pontok, amelyek itt nem szerepelnek, amiről nem döntöttünk, az az, hogy milyen dátumon kell ezt az állásfoglalást a plenárison szavazásra bocsájtani. Mostanáig úgy ö, akartuk, hogy ez a májusi második ülésszak alkalmával történjen meg Strasbourgban, vagy pedig június lehet az az időpont. Az, hogy májusban szavazunk erről az állásfoglásról, annak az lenne az oka, hogy így ezt a szöveget még azelőtt közé tudjuk tenni, hogy az általános ügyek tanácsa véglegesíteni az úgynevezett negotiating boxot. Tehát mindenképpen kötelezve lenne arra, hogy ezt a szöveget figyelembe vegye majd a tárgyalások során, amelyek majd az Európai Tanács előtt zajlanak. A másik opció az lenne, hogy ezt az állásfoglalást június hónapban tesszük közzé. Az általános ügyek tanácsa és az Európai Tanács között. Az utolsó döntés a frakcióelnökök értékezletét illeti meg ezen dátumot illetően, és megállapodtunk, hogy a olyan időszakban, amikor sajnos a gazdaság és pénzügyi helyzet meglehetősen feszült, napról napra változik. Görögországgal kapcsolatos nyugtalanságokat említhetem, vagy Spanyolországgal, vagy egyéb országokkal kapcsolatos problémákat, a Franciaországban zajló politikai változásokat. Nos, egy rendkívüli európai tanácsot irányoztak elő május 23-a estére, tehát két hét múlva, tehát ez a Strasburgi Ülésszak szerdai estét érinti, tehát az a vita, amely Schulz elnök előirányzott ezen állásfoglalás elfogadását, illetően és szándékozta oda meghívni az Európai Bizottság elnökét, valamint a Dán, tanácselnökséget. Hát ez így módon nem lesz lehetséges, hiszen ezek a partnereink Brüsszelben lesznek majd az EU, a rendkívül európai tanács előkészítése céljából. Nos, tehát a pontos dátumot illetően még nincsen végleges döntés. A delegáció, a Költségvetési Szakbizottság delegáció szintjén egy állásfoglalás tervezetet készítünk elő, amelyet az elnökök értekezlete elé bocsájtunk, valamint a kapcsolattartó csoport elé, amely aztán május, illetve június hónap során a plenáris elé kerül. A specializált parlamenti szakbizottságok folytatják munkájukat a 60 vagy 70-es jogalap alapján. Nos, tehát Ivajló hozzá kívánne fűzni valamit ehhez az összefoglalóhoz. Uh, uh, uh, Köszönöm. Nagyon részletesen elmagyarázta, hogy mi történik a tárgyalások során, hogy haladnak a tárgyalások. Még egy dolgot hadd fűzzek hozzá hogy a kollégák tudják, hogy a legutóbbi tegnapi ülésen Vámen miniszter és Schulz elnök úr közötti ülésen a Dán elnökség, minthogyha bizonyos fokú hajlandóságot mutatott volna arra, hogy a júniusi tanács döntésben már bizonyos fajta számok szerepeljenek, ez nagyon pozitív lenne, hogy mielőtt az érdemi tárgyalások elindulnak a szakpolitikai tartalomról, jó lenne, hogyha a számok szerepelnének. Azt mondta, hogy valószínűleg nem lesznek számok, de egyértelműen kell látnunk, hogy ez nem zárható ki százszázalékosan. Most már. Ezt szeretem volna hozzáfűzni. Merci, Ivalo. Köszönjük, Ivalo. Rendben. Akkor ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, és folytathatjuk a hatos napirendi ponttal. Francesca. Megzavarhatom a beszélgetésedet az utódoddal? A hármas számú költségvetés módosítási tervezetről, ha szólnál egy pár szót, Francesca. numero 3 riguarda il Köszönöm a hármas számot viselő költségvetés módosítás a költségvetési többlet kérdését próbálja megoldani, ami nem olyan nagy, mint az előző évben. Előző évben több mint 4,5 milliárd euró volt, most pedig eh, éppen, hogy nem éri el a másfél milliárdot. A többlet összetételében eléggé eloszlott, egyenletesen oszlik el. Uh, 670 millióval több a bevételi oldalon, 728 uh, millió uh, az alap bevételek növekedése, illetve az árfolyami nyereség is több 40 millió. Emellett ott vannak még a megtakarítások is. A 2012-es költségvetést ez így tehát semlegesen érinti, hiszen a tagállamok majd azt látják majd, hogy a hozzájárulásuk csökken. Beszéltünk már arról, hogy ezt a mechanizmust megtartsuk, amikor minden nap amiatt emeljük fel a szavunkat, hogy a kifizetési előirányzatok szintje nem elég magas. Talán éppen ezért ez inkább technikai jellegű, mint politikai jellegű dokumentum. Érdemes lenne tehát mindenképpen készítenünk jelentést, végülis ez folyik most, a plenáris szavazás előtt lehet esélyünk arra, hogy ismét újra beszéljünk arról, hogy másképp használjuk fel ezt a költségvetési töbletet, és hogy lehetővé tegyük azt, hogy valóban a költségvetésen segítsünk, és ne fizessük, utaljuk vissza egész egyszerűen a tagállamoknak, ahogy az eddig történt. Tehát erről érdemes lenne még egyszer érdemi vitát folytatnunk. majd elkészítem a jelentéstervezetet, és akkor, ahogy azt a közvetés módosításnál szoktuk, majd a plenáris előtt megbeszéljük. Köszönjük az előadónak, és ezzel azt hiszem, hogy tovább is léphetünk a hetes napirendi pontra. Innovatív pénzügyi eszközök a következő többes pénzügyi kerettel összefüggésben. parancsoljon, az előadónak adom meg a szót. Hoy más que presentar el informe que todavía está. Köszönöm, elnök úr. Én most, mivel még készül a jelentés, és érkeznek a javaslatok, nem is arról beszélnék, hogy én mit írok éppen, vagy mit írtam, vetettem eddig papírra, hanem inkább hallgatnám a kollégák véleményét. Csütörtök délutánban, egy mini plenáris után vagyunk, ami nyilván ilyenkor problémásabb a részvételi arány tekintetében, de még egyszer mondom, vitaindítóként azért elmondanék egy-két gondolatot. Lássuk a menetrendet. Terveim szerint a hónap végéig benyújtanám jelentés tervezetemet, hogy adjunk egy kis időt a fordítóknak is, és reményeim szerint a módosító indítványok benyújtásának a határideje június 21-én járna le, és július 21-i szakbizottságülésünkön elfogadhatnánk ezt a véleményt az ITRÉ-től, Kokobútól már kaptam véleményt, nyilván saját szempontból vizsgálják ezt a kérdést, de többé-kevésbé egyetértenek azzal a megközelítés, amit én alkalmaztam. Általános kérdésekről fogok elsősorban beszélni, az innovatív pénzügyi eszközöket egyenként végigrágni, nem amit hisztünk itt a Költségvetési Bizottságban, de mindenképpen le kell fektetni ezekre vonatkozóan bizonyos általános, alapvető kritériumokat. Négy részből áll majd a jelentés. Először is definiálnánk, hogy mit értünk innovatív pénzügyi eszközön vagy konstrukción. Igen, csak összetett, bonyolult pénzügyi téma ez. Ennek szentelnénk pár ö, informális eszmecserét. Tehát egyértelműen definiálnánk az innovatív pénzügyi eszközök fogalmát. A legutóbbi Türkiz hét előtt egy műhely munka keretében a szakértőket meghallgathattuk, akik nap mint nap ezen eszközökkel dolgoznak, ezeket jobban ismerik, mint a tenyerüket, és elmondták, hogy ez egyes pénzügyi eszközöknek mi az előnye és mi a hátránya. Ezt majd megpróbálom a saját jelentéstervezetemben is összefoglalni az Európai Bizottság javaslata a 2014-20-as pénzügyi keret szempontjából közelít a kérdéshez. Én költségvetési szempontból vizsgálom, mégiscsak költségvetési bizottság vagyunk. A SURE szakbizottság jelentésében már javasoltuk, illetve felszólítottuk az Európai Bizottságot arra, hogy egy jelentést kezdeményezést nyújtson be a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, ami egy kicsit általánosabb téma volt, kicsit több területre terjedt ki, mint korábban. Szerintem ez fontos eleme lehet a vitának. Hiszen az alapvető kérdés az, hogy milyen célt kívánunk elérni ezekkel a pénzügyi eszközökkel, mekkorák legyenek, ez mennyi pénz álljon rendelkezésre, a forrásokat a költségvetésből, az uniós költségvetésből milyen mértékben bocsássuk ilyen pénzügyi, innovatív pénzügyi eszközök rendelkezésére. Pár témában már érkeztek módosító indítványok, volt néhány kérdés, amely többször is felmerült, erről majd a vita során nyilván beszélünk de voltak, akik azt mondták, hogy ahhoz, hogy a pénzügyi eszközök megfelelően működjenek, egyértelmű elemzésre van szükség arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen célt szolgálnak, milyen eredmény elérésére készültek, és hogy hogyan lehet őket valóban hatékonyan használni. Több kollega felhívja az igényt arra, hogy következetesek legyünk, ugyanakkor rugalmasan működjenek ezek az eszközök, hiszen amikor elkezdjük a működésüket, akkor egy bizonyos kontextusban illeszkednek, amely környezet változhat az évek alatt, ehhez alkalmazkodni kell tudni. Az innovatív pénzügyi eszközök kell egyesek szerint az a baj, hogy túlságosan tök sok területet fednek le, érdemes lenne ezeket valahogy szűkíteni, hogy legyen egy hatékony, hatásos, kritikus tömeg, de egy szűk területen. Felmerül az a kérdés, hogy milyen előzetes kritériumokat fektessünk le, mondjuk politikai célokat az olyan projektek számára, amelyeket teljes vagy mértékben vagy részben pénzügyi eszközökből finanszíroznánk, illetve hogy milyen tájékoztatási és ellenőrzési rendszer alkalmazása kívánatos a parlament és a szakbizottságunk részéről. Ha jól tudom, elnök úr, van egy szakértő itt az Európai Bizottság részéről, akihez most intéznék pár keresetlen kérdést, hogy derüljön fény egy-két titokra. A szemvevőszék vonatkozó jelentése kritikával illeti az a pénzügyi eszközök, az újtó jellegű pénzügyi eszközök működését ez idáig. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság erről szólna pár szót. Az egyik számvőszéki jelentés egyik bekezdése arról szól, arról beszél, hogy nem megfelelő a tájékoztatás, a, a forgó tőke e, alapforgásáról, illetve az úgynevezett multiplikátor meg többszöröző, meg sokszorozó hatásról a szemvőszék azt is említi, hogy a magánszektor indokolatlanul előtérbe kerül ezen eszközök alkalmazásakor, illetve hogy fennáll a veszélye annak, hogy túlságosan széles területen lehet felhasználni ezeket az eszközöket. Érdemes talán ezért a szemvőszék szerint is szűkíteni a viszonylag hagyományos pénzügyi eszközök alkalmazásának terét, és a kevésbé, illetve a, a, a struktúrát, illetve származtatott ügyleteken alapuló eszközöket csak valóban körültekintően és igen indokolt esetben használjuk. Ezen származtatott eszközökről ez idáig bizony nem sok információval rendelkeztünk. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottságtól is hallanánk, hogy eh, hogyan reagál az Európai Számvevőszök eh, luxemburgi szakértőinek kérdéseire, javaslataira, kritikáira. Ez sokban segíthetné a mi munkánkat, és hát azt hiszem, hogy az Unió egész számára fontos lenne tudni, hogy ezek az pénzügyi eszközök valóban, ha jól végezzük a munkát, akkor finanszírozhatják az infrastruktúrális beruházásokat, az Európa 2020-as növekedési stratégia prioritásainak végrehajtását szolgálhatják, de nemzeti vagy európai költségvetés önmagában nem elég, csak együtt. Köszönöm. Próbáljuk definiálni a pénzügyi eszköz fogalmát, ez bizonyosan hasznos lesz. Nos, nagyon sok nyelven ez kettős jelentésű, a, beszélünk pénzügyi perspektíváról, költségvetési perspektíva helyett, és amikor a pénzügyi piacról beszélünk, akkor ezek bankok és pénzügyi szereplők. Amikor pedig innovatív pénzügyi eszközökről beszélünk, akkor ezek költségvetési eszközök, vagy hiteleszközök, kölcsöneszközök, a kettő keveréke, vagy az egyik, vagy a másik. Tehát itt bizonyosan van egy bizonyos kétértelműség. Azt hiszem, hogy ez a jelentés valóban alkalmat szolgáltat arra, hogy pontosítsuk ezt a koncepciót és ezeknek a működési módját, célkitűzést, a feltételeket, a kritériumokat, amelyek között ezek nyújtásra kerülnek. Kértünk egy tanulmányt júniusban fogjuk ezt majd megkapni, akkor mutatják be, és emlékeztetni szeretnék az ütemtervre, a jelentés írásban Heider által május 31-én kerül bemutatásra, a módosítók benyújtásának határide június 12, a Kontitre a Regis szakbizottság elfogadják majd véleményüket június hónap folyamán lényegében, és az utol, a végső jelentés júliusra készül el Heide. De... Nos, a módosítók benyújtásának határideje az 21-e, június 21, nem pedig 12. C'est le 12 à l'envers, quoi. Tehát 12 fordítva. 21 tehát. Akkor még van idő. Heider szereti a szimbólumokat, és ő a nyári fordulónapot ö, választotta a módosítók benyújtásának határidejére. Nos, hogyha nincs egyéb kommentár, akkor áttérhetünk a nyolcas napi rendi pontra. Ez Gájár kollégánk jelentése az Európai Szociális Alap tárgyában. Igen, itt van. Elnézést, Heider. Excusez-moi, je voudrais pas. Elnézést. Az Európai Bizottsághoz tettem fel kérdéseket. Elnök, tud-e válaszolni azonnal a bizottság ezekre a kérdésekre, tessék? Köszönöm, elnök úr. Nos, röviden válaszolva. A szemövőszék jelentése a megosztott kezelésre vonatkozik, tehát a kohéziós politikára főként a bizottság javaslata a pénzügyi eszközök tárgyában és a platform tárgyában, amely ezeket kíséri. Ez a közvetlen és közvetett kezelésre vonatkozik a bizottság részéről. Tehát ez kívül van a megosztott kezelésen. Javaslom, hogy elküldhetnék a titkárságnak, illetve a jelentéstevő asszonynak egy munkadokumentumot a bizottság szolgálatai részéről, amely pontosan megfelel a szemvevőszék által felvetett szempontokra, és talán ezen az alapon egy informális eszmecserére kerülhetne sor a Költségvetési Szakbizottsággal, hogyha ezt megfelelőnek ítélik. Köszönöm. Elnök, remek. Heider itt elnökként fog eljárni. És most átérhetünk Geyer kollégánkra, öné a szó az Európai Szociális Alap tárgyában. Köszönöm, elnök úr. Elbújtam itt a megfelelő oldalon, megtalált viszont tehát a megelőző napirendi pontos csatlakozik a téma. Üdvözölném, hogyha az Európai Bizottság képviselő, remélem ide figyel, tehát hogyha a munka anyagba betenni azokat a pontokat, amelyekről az Európai Parlament döntött a mentesítési eljárásokkal kapcsolatban. Politikai döntéseket hozott akkor nem lenne időben csúszás. Azonban, hogy beszéljünk a mai témánkról, az eszáról. Az egyik előző ülésen már röviden bemutattam a eh, alapgondolatok szintjén a témát, nem voltak különösebben éles ellentmondások, eh, és ezért is mondhatom azt, hogy a benyújtott módosító javaslatok jó részt részemről támogathatóak. A 16-os, 18-as, 19 és 21-es visszavonták a, a visszavonták bemutatója. Itt az ESA értékelésről volt szó, szerintem itt jobb megoldások születhetnének. Ám egy megoldás már azért alakulóban van, és ez jó, Szerettem volna emlékezetni arra, hogy négy tematikus cél szeretnénk az eszával támogatni, a munkaerő foglalkozatása, a, a képzésebe való beruházás, a élethosszígból tanulás, az egészség harc, az intézményi kapacitások erősítése és a közigazgatás hatékonyságának javítása. Ezek jól célzott pénzek, jól célzott felhasználás volna, és a az eszközök koncentrációja azon közigazgatási kapacitásokra kéne korlátozzon, amelyek a kevésbé fejlett régióban működnek, vagy amelyek a kohéziós alapokból támogatást kapnak. 20%-a az eszközöknek a tematikus célra, azaz a szegénység elleni harcra és a társadalom integrációra kell, hogy menjen legalább 20%, tehát az operatív programokban így kell, hogy felhasználásra kerüljön ilyen intervenciós prioritások alapján, ahogy szép német nyelven mondjuk. A három a bizottság által javasolt támogatási terület közül a kevésbé fejlett régiók legalább 25%-ot kell kapjanak az ESA révén a strukturális alapokból kapott támogatásukból, ez 40,7 millió euró, az átmeneti régiókban, ahol vitatott a helyzet, minimum 40% kell legyen, 15,4 milliárd, és a távoli területeken, periférikus területeken lesz, lenne a strukturális a legnagyobb aránya az ESZA a bizottság javaslat alapján. 52% lenne összességében ez 27,6 milliárd euróra rúgó összeget jelent. Az első vita után módosítók, a módosítókat azokra korlátoztam, amelyek konszenzusra alkalmasak a koordinátorokkal a megbeszélés alapján álló szöveggel kapcsolatban. Minden tehát nagyon kevés prioritásra szorítkoztam. Az ESZA, mint eszköz erősítése az egyik, az átfedések kiküszöbölése és jobb koordináció a többi programmal, különösen a, a szociális, a társadalmi átalakulás innováció programot gondolom ez alatt. A egyszerű finanszírozási lehetőségek és a e, általány kifizetések erőteljesebb alkalmazása vezethet az egyszerű végrehajtáshoz, jól, ismer, jól ismerik a kedvezményezettek panaszait az erőteljes bürokratikus terhek és a túlzott előrások miatt általában az EU eszközökre vonatkozóak ezek a panaszok, ezért a, az általány kifizetések javíthatják a helyzetet, és az aktív betakozódás új definíciója is segíthet a foglalkoztatási szakbizottságban megfogalmazott igények szerint ti definíció hogy takarékosabb, mint a bizottság által alkalmazott definíció. Várom hozzászólásaikat. Très bien. Je vous remercie. Pas Köszönöm. Nincs észrevétel? Nem, elnézést. Koszlovszki úr kért szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Gájer úrnak. Roppant érdekes véleményt készített. Egyetértek azzal a javaslattal, hogy a közösségi eszközöket eh, jobban kell koordinálni, illetve demarkációs vonalat kell húzni az európai szociális alap hatája, a globalizációs alap, az ERFA eh, és a többi alap között, annak érdekében, hogy ne legyenek átfedések, párhuzamosságok, illetve, hogy a szinergiát a legnagyobb mértékben kihasználjuk. Az ESA eredmény orientált kell, hogy legyen, nem túl bonyolult eljárás rendel, ezért üdvözlöm az Európai Bizottság azon javaslatát, miszerint az Európai Szociális Alapeljárás rendjét szabályait egyszerűsíteni kívánják az általány megközelítés, illetve az egység egy egységre jutó költségelszámolás, alapelszámolás valóban sokat segíthet. Ez talán nem akasztaná meg a szociális alap kerekét. A hatékonysági jelzőszámok, a programokra vonatkozó hatékonysági jelzőszámok szintén jó javaslatok szerintem. Úgy gondolom, hogy a térítendő támogatások hatékonyságát mindenképpen értékelnie kell az Európai Bizottságnak, hogy milyen hatása volt ez a kedvezményezettekre. Az ESA nagyon fontos lehet abban, hogy a fiatalok, a fogyatékkal élők munkaerő piaci integrációját javítsuk, segítsük. Nehéz időket élünk Európában, ezt mondanom sem kell, különösen a fiatalok és a fogyatékkor élők számára nehéz a helyzet. Az ESA nem fogja megoldani sem a munkanélküliség, sem a szegénység problémáját, de segíthet. Segíthet abban, hogy a tagállami stratégiák valóban eredményt hozzanak, és a partneri viszonyon keresztül az ágazatok közötti határok leközdésével előrébb lépjünk. Köszönjük, hogyha nincs más hozzáfűzni, van akkor a menetrendre átérnék. A módosítók határidejének benyújtása, tehát benyújtás határidejét május 16-a az illetékes bizottság július 10-én fog szavazni, a pedig nem tudjuk, hogy mikor kerül plenárisra ez a kérdés. 8-as napirendi pont tehát lezártuk, a 9-es marad már csak, ez van hátra, az előadónk nincs itt, ezért megpróbálom átvenni a helyét. Mobilisation du Fond de Solidarité. Itt a szolidaritási alap mozgósításáról van szó. Ligúria és Toszkána javára, amelyeket súlyos áradások sújtottak tavaly októberben. A bizottság egy javaslattal ért ezen alapok felhasználására vonatkozóan, valamint egy átcsoportosítási kérelmet is benyújtott, amely szokásos ezen mobilizálás finanszírozása céljából Ez a 2012-es költségvetés átcsoportosítás, amelyet május, 10, május 6-án fogadott el a bizottság. Nos, ezek az elradások több mint 7 millió eurós kárt okoztak, az infrastruktúrát károsították, lakásokat, vállalatokat, valamint sok mezőgazdasági területet. A tanács továbbra is az egyes jegyzőkönyv értelmében ö, az kötelez egy 8 hetes határidő betartására az nemzeti parlamentek részéről, és ezt követően elfogadja a véleményt a bizottságunk, mégpedig május 30-án. Nos, ilyen körülmények között avatkozhatunk majd be a továbbiakban. Az ütemterv tehát számunkra a módosítók benyújtásának határideje május 24, a regi véleményét május 30-án készíti el, és a következő ülésünkön május 31-én szavazhatunk majd erről a témáról, a plenárison pedig június 12-én, 13-án kerül elfogadás ez a szöveg. Nincs vélemény ezzel kapcsolatban. Köszönetet mondok önöknek, és az utolsó napi rendi pontunk az ingatlan politika. Euh, voilà. Euh, donc, euh, vous vous souvenez que le lundi... Emlékeznek arra, hogy Múlt hétfőn Monika Holmeyer bemutatta az Isztán épület által felvetett problémákat. Itt az Európai Történelemházának létrehozásáról van szó ebben az épületben. Úgy döntöttünk, hogy véleményt készítünk, és május 31-én fogunk majd véleményt nyilvánítani erről a szövegről nincs egyéb a napirenden. Köszönöm, az ülést berekeztem. Bon,